Dear colleagues. Kedves kollégák! Elkezdjük a szakbizottsági ülést, illetve folytatjuk. Spanyolul fogok beszélni. Buenas tardes a, a... Üdvözlök mindenkit! Legelőször is eh, szeretném eh, külön köszönteni az Agri szakbizottság tagjait eh, a közös vitánkon, amit eh, ma a Nőjogi Bizottsággal eh, közösen megszerveztünk. Egy eszmecserét fogunk folytatni arról a jelentésről, amelynek témája a nők és szerepük a vidéki térségekben. Azt gondolom, nagyon sok kérdést lehet felvetni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet azoknak a nőknek a helyzetét javítani, akik vidéki területeken élnek, és emellett ezeknek a nőknek hatalmas potenciáljuk is van. Nagyon sok esetben a vidéki területeknek megvannak a maguk problémái, ezek elnéptelenednek, és a demográfiai változások miatt a nők szerepe egyre fontosabbá válik. Ezért azt gondolom, hogy érdekes lesz ma ez a vita. És hogy ne is pazaroljuk tovább az időt, kezdjük is el. Megadnám a szót az előadóknak. Először is Petir asszony következik, aki a Nőjogi Bizottságban foglalkozik a kérdéssel. Köszönöm szépen, elnök asszony, kollégák, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy bemutathatom a jelentést a nőkről és a vidéki területeken betöltött szerepükről. Nagyon várom a vitát. Mindenkinek köszönetet mondok, akik a részt vettek a jelentés kidolgozásában, különösen Valentinának, az asszisztensemnek és a néppárti tanácsadónak, Kátrezsinának. tagállamonként nagyon különböző, hogy milyen körülmények között élnek a vidéki emberek, a vidéki nők. Van, ahol jobb, van, ahol rosszabb a szociális infrastruktúra, a szolgáltatások, már pedig ezekre szükség van ahhoz, hogy a mindennapi élet működőképes legyen. A fiatalok éppen ezért nagyon gyakran elhagyják a vidéki területeket, ez a tendencia pedig közvetlen kihatással van a mezőgazdasági szakpolitikák végrehajtására. Csökkenti a vidéki területekben rejlő lehetőségeket. A családi gazdaságok az első számú élelmiszertermelők, de csak 30%-ukat irányítja nő. Azért azt gondoljuk, hogy nagyon fontos a vidékfejlesztési alapból eszközöket felhasználni arra, és felhívni a tagállamokat arra, hogy alprogramot alakítsanak ki a női gazdák számára. Egyik tagállam sem tette ezt még meg. A vidéki területeken élők nem homogén csoport, különböző tevékenységeket végeznek a nők, például nagyon fontos szerepet töltenek be az idősek és a fiatalok gondozásában is, és rengeteg úgynevezett láthatatlan munkát végeznek, mindez hatásra van a szociális jogaikra is. Ezért azt gondoljuk, hogy a meglévő jogszabályokat teljes mértékben végekre kell, hogy hajtsák a tagállamok, hogy a nők diszkriminációja és az egyenlőtlen bánásmód ellen fellépjenek több funkciós szerepe van a nőknek vidéken, a kulturális identitásban, az élelmiszertermelésben és a környezet megóvásában is van szerepük. Hozzájárulnak mindehez, és ezt el kell ismernünk, mert a nők nagyon jelentős mértékben járulnak hozzá a vidéki területek gazdasági és szociális fejlődéséhez. Fontos, hogy a tagállamok teljes információt nyújtsanak a finanszírozási eszközökről, amikkel támogatni lehet a vidéki nőket, különböző európai alapok révén például, hogy jobb élet és munkakörülményeket tudjunk biztosítani nekik, például az oktatáshoz való hozzáférés, vagy a családi gazdaságokat működtető vagy vállalkozásokat működtető nők számára a finanszírozáshoz való hozzáférés. Így tudunk fenntartható és élhető vidéki területeket kialakítani, hogy továbbra is az európai népességnek jó minőségű élelmiszert terjed, termesszenek. Köszönöm a figyelmüket, nagyon várom a vitát, a javaslatokat. Köszönjük szépen, Peti asszony. Most pedig a mezőgazdasági szakbizottság nevében a jelentéstevő Szenra Rodriguez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindazoknak, akik együtt dolgoztak velem ennek a jelentésnek a kidolgozásán. A magam részéről én arra az aspektusra szeretnék koncentrálni, amely a nők jogai a vidéki térségekben. Természetesen, amikor a vidéken élő nőkről beszélünk, akkor nagyon különböző emberekről beszélünk, sokféle szakmával, és a vidéki térség alatt pedig azt értjük, hogy a mezőgazdasági tevékenység is lehetséges itt. Az összes jogunkat még mindig nem ismerik el, ezért nagyon sok olyan helyzet áll elő, ahol a földművelő női létet nem ismerik el, és ezért a családi gazdaságok, amelyek egyébként az Európai Unióban a többséget teszik ki, Tehát ezekben a családi gazdaságokban a nőknek semmilyen védelem nem jut. Mondok is erre egy példát. A családi gazdaságokban általában, többségében a nők nem tulajdonosai a területnek jogilag, ezért nincsen sem jövedelmük, sem termelési joguk nincsen. A jog előtt tehát az egységes kifizetésre sem jogosultak, mert nem ők a tulajdonosai a földterületnek. Ez egy igen jelentős védtelenséget teremt számukra, és például vállás esetén vagy ha megözvegyül az illető nő, akkor az öröklődés következtében egy egész élet munkája semmivé válik. Ezért szeretném, hogyha ebben a jelentésben kellően ki tudnánk hangsúlyozni annak szükségességét, hogy a megosztott tulajdonjogot bevezessük a családi gazdaságok területén is, ugyanis így a pár mindkét tagjának azonos jogai és kötelezettségei lehetnének. Másodszor pedig szeretnék egy megjegyzést tenni. A mezőgazdasági társadalomban tapasztalható elbocsátásokról. Nagyon sok országban azt láthatjuk, hogy attól függően, hogy a társadalombiztosítás hogyan működik, láthatunk olyan nőket, akik nagyon sokáig vártak ezzel, hiszen jelen pillanatban is különbség tapasztalható például a nyugdíjak esetében is. A biztosítással kapcsolatban még egy aggasztó fejleményt láthatunk. A válság következtében ismét lehetnek olyan nők, akik nem esnek a biztosítás hatája alá. Ezért annyira fontos, hogy egy olyan rendelkezést is bevezessünk, amely lehetővé teszi a nőknek, hogy a biztosításban részt vegyenek a jövedelmük függvényében. Másrésztről úgy gondolom, hogy a nők szempontjából különösen fontos aspektus a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, amelyek a, az idősek gondozásában segíthetnek a nőknek. Nőként ugyan ez nem alapvetően a kötelességünk, de sokszor mégis a nőkre hárul a gyermekek nevelése vagy az idősek gondozása. Legalábbis vidéki térségekben nagyon sokszor előfordul ez, és ott semmiféle támogató közszolgálat nincsen. A vidéken élő nők szempontjából nagyon fontos lenne, hogy ezek a közszolgáltatások megfontolják a konkrét szolgáltatások elindítását, hogy támogassák azokat a nőket, akik időnként a bántalmazás áldozatáival is válhatnak. Ezen kívül olyan közszolgáltatásokra van szükség, amelyek segítenének megelőzni a nők elleni erőszakot. Ezek olyan alapvető kérdések, amelyek nagyjából egészében már lefedésre kerültek ebben a jelentésben, de mivel a terjedelemben korlátaink vannak. Nagyon sok módosítóra van szükség ennek a dokumentumnak a gazdagításához, hogy végül ez a jelentés valóban láthatóvá tegye a vidéken élő nők helyzetét, és különösen a földművelő nők helyzetét. Köszönöm szépen! Köszönjük, Szerna asszony! Most pedig következnek a hozzászólások az árnyék előadók részéről. Először is Rend Garcia asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a két előadónak az elvégzett munkáért. Nem lehetett egyszerű megállapodni egy olyan dokumentumról, ami ilyen sokféle kérdést vet föl. A nők és a mezőgazdaság egy nagyon széleskörű téma. Tehát köszönöm nekik az elvégzett munkát. Olvastam a jelentéstervezetet, és szeretnék rávilágítani néhány problémára. Először is, ami a női munka elismerését illeti. Itt eh, szeretnék egy módosítót benyújtani, és eh, azt szeretném, hogyha a magánélet és a munka összeegyeztethetőbbé válna, és hogyha ezt eh, támogatnánk. A vidéki területeken ugyanis ez még mindig sokkal nehezebb, mint a városi környezetben. és nagyon sokszor a nők kerülnek kiszolgáltatottabb helyzetbe, sokkal inkább, mint a férfiak. És szeretném, hogyha a dokumentumban kitérnénk a nők szerepének a láthatóságára a vidéki területeken. Például a nők által alapított szövetkezetek esetében nem csak a nők munkája a fontos itt, hanem az, hogy egyértelművé tegyük és láthatóvá tegyük, hogy ezek a nők min is dolgoznak ugyanis ha tudnánk a valós helyzetről, akkor valószínűleg sokkal rosszabb lenne az, mint ahogy azt most képzeljük. Be fogok nyújtani módosítókat az új technológiákra való hivatkozások tekintetében is. A nők munkájához ezek nagyon fontosak. Például az új piacok megnyitása alapvető fontosságú, és ha egy nő a tulajdonosa egy vállalkozásnak, akkor az új technológiák segítségével új piacokat hódíthat meg. Ezen kívül úgy gondolom, hogy említést kellene tenni arról, hogy több nő szerepel a fejlesztési programok utánkövetési bizottságában, tehát fontos lenne, hogy, hogy a nők jobban megjelenjenek. Természetesen a tagállamok szubszidiaritását teljes mértékben figyelembe kell venni, és tiszteletben kell tartani. Szerencsére a mi hazánkban ez megvalósult, de nagyon sok helyen nincsen megosztott tulajdonjog. Azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol az Európai Uniónak erőteljesen fel kellene lépnie, és népszerűsíteni azt, hogy jelenleg hogyan néz ki a helyzet, és kezdeményezéseket kellene indítani ezen a területen. Úgy gondolom, hogy a fiatalok képzése, de különösen a nők képzése is nagyon fontos, ugyanis a jó képzett felsőoktatási végzettségű nők a vidéki területeken segíthetnének, tanácsokat adhatnának más hasonló helyzetben lévő nőknek. A mezőgazdaságban és az állattenyésztésben különösen fontos lenne ez. Ami pedig a vidéki turizmust illeti, a nők vidéki fejlesztési projekteket indítanak el Európában, de ezt fokozni kellene. És azt is ki kellene mondanunk, hogy támogatni kell a mikrohitelekhez való hozzáférést, hogy a nők vállalkozóvá válhassanak a falusi területeken is. Ugyanis természetesen ez elősegíthetné a nők tevékenységét ezen a területen. Tehát én ezekben az irányokban fogok módosítókat benyújtani, és még egyszer gratulálok az előadóknak. Köszönjük szépen, Ránc asszony. Most Wilfried asszony következik. Grazie, prima di tutto vorrei ringraziare le relatrici. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem én is az, az a, a szokásszerűen megköszönöm a jelentőstevőnek a munkát, amit kifejtett két aspektusát, azért meg két oldalát mutatja be a témának, a mezőgazdaságban dolgozó nők helyzetét tárgyalva. Ugye az első, ugyanakkor az agrárágazatban vállalkozóként dolgozó nők témájával foglalkozik, független attól, hogy mi a családi helyzetük, anyák, feleségek vagy egyedülállók. A lényeg itt a megközelítésnek az, hogy vállalkozó működnek, nem feltétlenül családi vállalatokat vezetve, hanem bármilyen vállalkozásban vagy vállalkozás indítva. Ez tehát a vidéken élő vállalkozó nők helyzetével foglalkozó témakör, a másik témakör jelentésben pedig a nők, mint családtagok, tehát a gazdálkodó családjában élő hozzájárulását. Segítő munka, ezt sokszor nem ismeri el a jog, holott nagyon fontos hozzájárulás lehet az, amit feleségként vagy a családtagként kifejt a nő a, a gazdasági vállalkozás, a mezőgazdasági vállalkozás vitelében. Szeretném hangsúlyozni, Köszönöm a téma kör első részére vonatkozóan a téma integrációs, a téma integrációs vetületeit, a női vállalkozás mezőgazdaságbeli szerepének a hangsúlyozását. Szerintem a vidéken élő nők szerepének vizsgálat, akkor nem csak a családi vállalkozásokkal akinek foglalkoznak, ez, ez túlzottan megszorító vagy, vagy szűkörű megközelítés, bár nyilván nagyon kevés adattal dolgozhatunk. Első feladatként tehát megbízható adatokat kellene beszerezni a bizottság és a tagállam részéről, és megfelelő frissítésre volna szükség a mezőgazdaságban dolgozó nők számának mérésére, és hogy milyen fajta vállalkozások, tevékenységek folynak itt. Ugyanakkor látni kell, hogy bár a fő célunk az, az emancipáció, és annak biztosítása, hogy jelenleg a láthatatlanul dolgozó nők megjelenjenek, ez az elsődleges fontosságban. fontos az is, hogy a képzés megfelelően alakuljon. Itt is adatokra van szükség arról, hány fiatal nő vesz részt mezőgazdasági tevékenységben, illetve tanul egyetemeken vagy szakképzésben. Tehát szeretnék láthatóvá tenni ezeket a nőket, ahhoz pedig, hogy jól tájékozott döntést tudjanak hozni. Ezek a nők ne csak azért gazdálkodjanak a mezőgazdaságban, mert a családjuk már ebbe ezt csinálja, hanem egy döntés alapján tudatosan tudjanak hozzájárulni a e tevékenység sikeréhez, és általában az ágazat sikeréhez. A, a fajok sokféleségére, a környezetvédelemre való figyelem fenntartása is fontos. Különösen fontos szerepet játszhatnak itt a, a vezető szerepben, vállalkozói szerepben levő nők, a, és persze meg kell tanulni a multifunkcionálás, a, a hitelekhoz hozzáférés, a mezőgazdasági menedzsment, a, a marketing és egyéb témákban való jártasság is nagyon fontos lehet ezen a oktatásokban, a képzésekben. Fontos, hogy a tagállamok olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek ebben az összefüggésben segítik a nőket saját igényeik szerint. És ahogy a jelentéstevő is rámutatott, a nők társadalmi jogait is meg kell jelenteni. Sokszor ezek a mezőgazdaságban dolgozó nők szerződés nélkül, bár egy teljesen informális formában fejték ki tevékenységüket, erre ennek is megfelelő figyelmet kell szentelni, tudatosítva ezt a szerepet, hogy a nők tudják, hogy milyen fontos szerepet játszanak, és ne csak rákénysz, ne, senki őket ezekre a munkákra, hanem saját döntéseik alapján tehessék ezt. Ez persze kellene. ösztönzők is, azt is biztos kell, hogy az eleve gazdálkodói családba született nők ne kényszerüljenek erre a munkára, hanem akár saját döntések alapján dolgozhassanak itt, és fejlesztessék magukat oktatás képzés révén, előbb a saját magukat és az egész gazdaságot. Ezek az ösztönzők megfelelő hatásak legyenek az ágazatra, persze kellenek olyan források is, amelyek az intézkedések sikerét biztosítják. Garantálni kell azt is, hogy a nők jobban hozzáférnek földekhez, a, a, a hitelekhez, megfelelő támogatást kapjanak. Mindehez az kell, hogy megbízható adatokra támaszkodó szakpolitikákat tudjunk kifejteni. Látni, hogy a mezőgazdaság még mindig olyan terület, ahol a nők és a férfiak egyenlősége nem valósult meg. Köszönjük szépen. Tarabella úr következik. Arra kérném az árnyék előadókat, hogy körülbelül három percig szóljanak csak hozzá, hogy be tudjuk fejezni a napi rendünket. Una y media. Kedves kollégák, az előttem szólókhoz hasonlóan szeretnék a két jelentéstevőnek kiváló munkájukért köszönetet mondani. Igazságos és jogos felhívni a figyelmet a vidéki területeken élő nők munkájára. Különböző problematikák érintik őket, a szociális és közinfrastruktúra hiánya, a technikai berendezések hiánya, és olyan fontos erőforrásokkal kapcsolatos problémák, mint a maga a föld az oktatáshoz való hozzáférés és a nők képviselte minden típusú intézményben, közintézményben, szövetségben, ezek is nagyon fontosak a, a vidékfejlesztés szempontjából. De szerintem néhány alapvető fontosságú kérdésre különösen nagy hangsúlyt kell fejez, ki, ö, helyeznünk. Az egyik a nők és férfiak ö, fizetések közötti különbség, ez a más régiókhoz hasonlítva is rosszabb, 10 ponttal rosszabb a nők helyzete, mint átlag. A második pont, a nők nagyon gyakran nem birtokolják a mezőgazdasági területeket, hanem csak dolgoznak, és nagyon fontos az is, hogy a vidéken élő nők munkáját gyakorlatilag gyakran nem ismerik el, hiszen csak a gazda felesége idézőjelben, és ezért a munkája láthatatlan marad. Több jog, több gazdasági függetlenség, és a kaphoz fűződő jogok nagyobb mértékű elismerése lenne előrelépés számukra. Aztán az is fontos, hogy a kap tekintetében át kell tekintenünk azt, hogy mi is a családi gazdaság, és így tudjuk javítani a nők hozzáférését az oktatáshoz és a támogatásokhoz. Aztán az is fontos, hogy a közvetlen marketingben, például a mezőgazdasági területekre irányuló turizmusban nagy szerepe lehet a nőknek, nagyon gyakran a nők kiegészítő jövedelemhez tudnak jutni ilyen tevékenységből, természetesen nem akar mindenki, de aki akar, annak segítenünk kell ebben, és nagyon fontos az is, hogy a, gaz, a család és élet és a munka egyensúlyát meg tudjuk erősíteni. És nagyon gyors voltam. Köszönöm szépen, most pedig Vajna asszony kap szót. <laughs> Muchas gracias. Eh, sumarme al agradecimiento. A la... Köszönöm szépen. Először is szeretném a hálámat kifejezni a eh, két eh, jelentéstevőnek. Ezen kívül eh, magát a tervezetet is nagyon pozitívnak tartjuk, és szeretnék külön köszönetet mondani azért, hogy belevették a hivatkozást a konkrét támogatásokhoz való hozzáféréshez a családon belüli erőszak áldozatai számára. Néhány módosított fogunk benyújtani, egyebek között olyan fontos kérdésekben, amelyek a frakciónk számára középpontban állnak. Ilyen például a gazdasági válság hatása, amely jelentős munkanélküliséget, elszegényedést és a vidéki területek elnéptelenedését okozta, és ezért kihat a nőkre is. Ezen kívül a nők rossz munkakörülményei is fontosak számunkra, illetve ahogy többen mondták, a nők tulajdonjoga is igen lényeges. A tagállamoknak támogatniuk kéne azt, hogy több nő szerezzen földet, de nem csak a tulajdonjog fontos, hanem az is, hogy bérelni is lehessen földterületet, és hogy lehessen szövetkezeti rendszerben is művelni azt. Konkrét hivatkozásokat is szeretnénk bevenni a migráns és menekült nők helyzetével kapcsolatban is, akik falusi területen telepettek le. Ezen kívül aggaszt bennünket az, hogy az európai falusi területekre milyen hatással lesznek majd azok a kereskedelmi megállapodások, amelyeket most írnak alá vagy ratifikálnak, például a TTIP vagy a CETA, illetve a Mercosurhoz hasonló megállapodások, amelyek Európára is kihatnak. Az Európai Unió élelmiszer biztonsága is előkerül itt. Tehát a GUE számára ez a fontos, ezeket szeretnénk belevenni, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Köszönöm szépen. Köszönjük, Marcel Jesszi úré a szó. Köszönöm szépen. Először én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, Mariana Petirnek és Ridia Szennának. Egyetértek azzal az irányultsággal, amelyel ők hozzányúltak ehhez a témához. A falusi területeken élő nők egy fontos téma, hiszen többnyire a férfiak tulajdonolják a területeket. És elsősorban ők felelősek a döntéshozatalét is. Mindeközben a nők kevésbé látható feladatokkal foglalatoskodnak, és ezért be fogunk nyújtani néhány módosítót is, egy kiegészítő dimenziót szeretnénk adni a jelentésnek, ami szerintünk gazdagítani fogja azt. A jelenlegi mezőgazdasági modellről van itt szó, többnyire nagy léptékben folyik a termelés, és szeretnénk, hogyha a, a TTIP és a CETA-hoz hasonló megállapodások korszakában megerősödne a nemek közti egyenlőség szerepe. Például azért is megmutatkozik ez, mert a kezdeti beruházások, mint például a munkagépek vagy a vegyszerek, inkább a férfiak számára hozzáférhetők. Tehát a biogazdaságban például egy vállalkozást elindítani az alacsonyabb, és emellett a végterméknek is hozzáadott értéke van. Az egészség is előkerül itt, hiszen a vegyszerek és a műtrágyák használata a nők egészségét károsítja, vetélésekhez és magzati rendellenességekhez vezethet. A kis gazdaságokon és a biogazdaságokon keresztül a helyi piacokat lehet elérni. Ezért a módosítóinkat abba az irányba fogjuk elvinni, hogy az Európai Unióban legyen egy fenntartható és méltányos mezőgazdasági rendszer, ugyanis a jelenlegi módon ez fenntarthatatlan. Ezen kívül szeretnénk, hogyha az egyenlőség is megvalósulna. Központi stratégiával kellene a biogazdálkodást tenni, ezen kívül a nemek közti egyenlőségnek is jobban meg kellene valósulnia. Például a biogazdaság projektek révén lehetne erre sort keríteni, hiszen ez sokkal több munkahelyet teremt, és ez a nőknek segít, hogyha a megfelelő megközelítést alkalmazzuk. Ami a vegyszereket illeti, szeretnénk, hogyha ezeket kevésbé intenzív és környezettudatosabb eszközökkel váltanánk ki, hiszen ez is a nők javára válik. És ezen kívül egy helyi központú rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben a nők is lehetnek döntéshozók. Ezen a dimenzión kívül, tehát a biogazdaságon kívül négy pontot szeretnénk említeni. Először is úgy gondoljuk, hogy a nők elleni erőszak helyes, hogy megjelenik a jelentésben, de egy külön bekezdésbe kellene ezt tenni, mert itt össze van mosva például olyan területekkel, mint a közlekedés. Ez egy nagyon fontos terület, és ennek egy több témát átható keretet kellene adni. A második, hogy a közszolgáltatások szerepét sokkal jobban ki kellene hangsúlyozni, hiszen például a távközlésben, a közlekedésben, az egészségügyben, az oktatásban a nőknek esélyegyelőségre van szükségük. Egyetértünk azzal, hogy sokkal jobban kell részletezni a gyűjtött adatokat, és azt, hogy azokra hogyan tettek szert. Ezek világítanak rá a nők szerepére a falusi gazdaságokban. A falusi fejlesztési programok esetében a biogazdaság jelenthetné a nők számára a kitörési lehetőséget. Végül pedig szeretném elmondani, hogy fontos javítani a nők munkaügyi jogait, és megvédeni az olyan jogaikat, mint például az öröklési jog. Lehetővé kell tenni a hitelekhez való hozzáférést, eh, ahogy itt említésre került már a mikrohitel. Ezen kívül el kell ismerni anyagilag az ő láthatatlan munkájukat. Ezek a módszerek csak az alapvetései annak, hogy hogyan lehetne a nők helyzetét javítani. Köszönöm szépen. Köszönjük. Szelimovit úr a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék Petir és Szendra asszonyoknak a kiváló munkáért és a megközelítésért, amit a jelentés kialakítása során alkalmaztak, ez jó alapja a további munkának. A nők szerepe a társadalomban megváltozott Európa szerte, különösen nagyon fontos ez, hogy milyen hozzájárulása van a nőknek a mezőgazdasági szektorhoz. Azonban a nők hozzájárulását mindig alábecsülték, és soha nem ismerték el eléggé. Óriásiak az egyenlőtlenségek a nők és férfiak között. Európa ezt már nem fogadhatja el. Ezért egyetértünk azzal, hogy a jelentés is a mezőgazdasági szektor multifunkcionalitását hangsúlyozza innovatív megoldásokra van szükség a termékek és szolgáltatások szempontjából, mert a gazdasági fejlődéshez vezethetne mindez, és ezzel tudnánk az elvándorlást megakadályozni. Ez a többfunkciós jelleg ahhoz is hozzájárul, hogy aktív részt kapjanak a szakpolitikák kialakításában a nők, megfelelően képviseljék az érdekeiket a mezőgazdasági szerzetekben, hogy a döntéshozatali folyamatokban a női perspektíva is meg szerepet kapjon. Hiszen sajnálatos módon túlságosan is férfi dominancia uralja ezt a területet. A fenntartható mezőgazdasági tevékenységek elősegítésével lehet vonzóvá tenni a nők számára és a vidéki területeket. Nagyon fontos, hogy könnyű legyen a hozzáférés az oktatáshoz, képzéshez, legyenek egészségügyi szolgáltatások, infrastruktúra szolgáltatások, hogy a nők elsőrangú szolgáltatásokban rész, részesülhessenek. Meg kell erősíteni tehát az európai erőfeszítéseket, hogy ezt a célt elérjük. Mm, ismerjük el azt is, hogy a nők és férfiak közösen is birtokolhatnak gazdaságokat, közösen irányítják ekkor ezeket, de nagyon ambíciózusnak kell lennünk ezt területen, hogy ezt tényleg el is ismerjék. A női vállalkozás és a nők részvétele a vidéki és mezőgazdasági tervezésben az alapja jövőbeli sikernek. A nők szerepét a vidéki területeken meg kell erősíteni. A vállalkozói tevékenységet, a nők szerepét például az élelmiszerfeldolgozásban, a turizmusban, a hagyományos kézművességben óriási innovatív értéket képviselnek. Ezt értékelnünk kell. Köszönetet mondok még egyszer a jelentéstevőknek a kiváló munkáért, és néhány módosítót azért be fogunk nyújtani, hogy az eddigi megjegyzéseimet tükrözzük. Köszönjük szépen, most pedig az árnyékelődők közül utolsóként Színánszka asszony következik. Pöknyi, pányi precedájúc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, mert hogy az első eszmecsere már lefolyt. Köszönöm a jelentéstevőknek, azt, hogy kiváló alapot teremtettek szerintem a további munkához. A vidéki területeken élő és dolgozó nők nem egy homogén társadalmi csoport, hanem egy nagyon színes csoportosulás, életmódjuk, a hozzárulásuk a társadalomhoz és a gazdasághoz nagyon különböző lehet. És ugye a mezőgazdasági tevékenység a meghatározó körükben, ám más ágazatokra is gondolnunk kell, amikor megírjuk a jelentést, vállalkozás, ról nem szabad megfeledkeznünk, aztán a, a, az ingázó nőkről, a helyi szinten politikai aktivistaként szerepet vállaló nőkről, nőkről is gondolnunk kell. Aztán én beterjesztek néhány kiegészítést a fogyatékkal élő nők, vagy fogyatékos családtagot ápoló nők sajátságos témáját érintve, hiszen e- ezekre a csoportokra külön kell utalnunk a jelentésben, hiszen erre vidéki területeken Szlovákiában nagyon sok probléma érzékelhető. A szociális társadalmi szolgáltatások körében van javítani való. Hát külön utalnék a roma nők sajátságos helyzetére, mert Szlovákiában nagyon sok roma nő él vidéken, hat, nagyon nehéz körülmények között. A jelentés egészében szerintem kiváló, és várom az együttműködést az árnyékelődőkkel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm e munkának a lényegi tartalmát. Köztinger asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik megköszönik jelentéstevő munkáját. Én a itt szereplő pontok közül nagyon helyén vannak tartok sokat, és a Nőjogi Bizottságban, hogy már meg is vitattuk többször a témákat, fontos, hogy egységes keretbe kerüljenek, és nagyon sok a már megvitatott téma kerül. Itt ismét említésre, neked külön támogatok. A vidéken élő nők egyenjogúsága valóságos figyelmet követel, erre vonatkozó intézkedésekre van szükség. Azzal nem sokat tudok kezdeni, hogy újra és újra megismételjük ugyanazt, és olyan területekre vonatkozóan különösen, amelyekre nincs hatáskör az Európai Bizottságnak. A szociálpolitikában például a tagállam a felelős teljes mértékben persze lehet újra utalni a tagállam ebeli felelősségére, ám az is nagyon fontos volna, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy milyen pozitív aspektusai vannak a vidéken élő nők helyzetének, és olyan tudjuk őket valóban segíteni. Mi az oka annak, hogy a, a nők továbbra is, sok nő továbbra is vidéken akar élni és dolgozni. A digitalizáció nyújt olyan lehetőségeket, amelyek révén a fiatal nők saját vállalkozásokat indhatnak vidéken, és függetlenné válhatnak, akár a városi struktúráktól is, itt is perspektívát kínálhatunk és erősíthetünk. A vidékfejlesztés és a vidékfejlesztési alapok a második pillérben való körében lehet nagyon sok intézkedést előrányozni, amely pontosan e célcsoportot, a nők és sajátságos csoportját célozzák meg. Információs intézkedések, tudásátadás, tanácsadás, befektetési intézkedések, vállalkozás segítés lehetnek olyan területek, ahol különösen jelentésben, ahol a nők vidéki szerepeit taglaljuk, lehetne jobban hangsúlyozni. Hiszen ha újra és újra csak a negatív dolgokról beszélünk, akkor nagyon nehéz lesz olyan benyomást teremteni, amely rámutat arra, hogy a vidéki területek fontosságában a nők szerepe rendkívül, és ebben szerintem egyetértünk a vállalkozási koncepciókban és a mezőgazdaság vállalkozásokban való szerepe a nőknek. Nagyon sokféle, és a tagállamok helyzete különbözik, és nagyon sok tulajdonjogi törvény és egyéb jogszabály széttartó a tagállamokban. De itt is a pozitív példákra kéne rámutatni a jövőben Tudni még nagyon sok nő továbbra is a jövőjét a mezőgazdaságban és a vidék életben látja. Őket kell támogatni, az ő lehetőségét kell erősíteni elsősorban. Uh, Azt gondolom, hogy az előttem szóló Köztinger asszony jó dologra mutatott rá. A szociálpolitika és a földbirtoklás tagállami hatáskör a szakbizottságunknak, szakbizottságainknak nincs meg a hatásköre arra, hogy ezekbe beleszóljon, változtasson rajtuk. Nagyon különböznek a tagállamok, a mezőgazdaságuk és a nőkkel való bálásmódjuk szempontjából. Tarabella úr is rámutatott erre, nem tudom, itt van-e még, a nők és férfiak közötti keresett különbségek. Nálunk a mezőgazdaságban már nem felfedezhetőek. Függetlenül a nemtől a munkaköri leírás határozza meg a fizetést. Tudom, hogy egyébként Európában ez nem mindenhogy van így, de 100 kilogrammos zsákokat emelgetnek a mezőgazdaságban dolgozók, nem 50-ről beszélek, 100-ról, és ezt akár mondjuk óriási, magas vontatókra kell feldobálniuk, vagy mondjuk szénát kell felhányni utánfutóra, és nem tudom, hogy mennyire jogos, vagy mennyire fair, hogyha nőktől várjuk el ezt a munkát. A jelentéstevő beszélt arról is, hogy a hogy a kettes pillérből származó pénzt szálljuk a nők megsegítésére. A különbség itt a korábbiakhoz képest, amikor az idősekről és fiatalokról beszéltünk ugyane tekintetben, az, hogy mindenkire vonatkozik az, hogy egyszer fiatal, egyszer pedig idős, de az, hogy nő vagy férfi, az nem mindenkire vonatkozik. Tehát más a helyzet. Egy olyan nő, aki mondjuk 500 hektárt örökölt, és utána egy második pillérből származó öm, támogatásért folyamodik és megkapja, csak azért, mert nő, miközben egy férfi, aki ugyanennyit bérel, vagy 50 hektárt bérel, és folyamodik támogatásért nem kap olyan meg, mert férfi, ez nem igazságos. A mezőgazdaság nem szakma, hanem egy kereskedelmi tevékenység, ahol az ember inputot vásárol, és a termékét eladja, és nagyon fontos, hogy a kettő között legyen egy pozitív vár is. Úgyhogy ha a mezőgazdaságról, mi szakmáról beszélünk, az az azt mutatja, hogy tanácsadásra, hogy úgy, úgy tekintünk rá, mint hogyha tanácsadás lenne, vagy eh, számvitel. De ez nem számvitel, eh, hanem kereskedelem, és arra nem lehet megtanítani valakit, hogy értsen a vétel és eladás trükkjeihez. Flanagan képviselő kap szót. Köszönöm szépen, nagyon érdekes jelentés ez. nem csak beszélni kell róla, hanem tenni is kell bizony felületeken. Sajnos, ahogy, vagy nem sajnos, tényszerűen, ahogy többen rámutattak, ezek közül nagyon sok minden az Európai Unió hatáskörén kívülálló területet érén. Ám van olyan, ami nem. Ez pedig a megszorítás és az, hogy a társadalomra terhelték a bankok veszteségét. Olyan helyzet ez, mint az én választók között, nem, hogy azt mondták, hogy nem lehet vidéken már szülőközpontokat vagy kórházakat fenntartani. Az én falumban nincs ilyen, a szomszédos kisvárosban sincs. Hát, ha valaki nőként mezőgazdaságban dolgozik, jó, hogyha van közelben kórház. Most például az én vidékemen, lehet, hogy két és fél órát kell várni ahhoz, hogy az ember kórházba jusson a lakóhelyétől hát az nem igen bátorít senkit arra, hogy vidéken maradjon. Azzal magyarázták a kórházak bezárását, hogy az emberek úgyis kiköltöznek a vidéki területekről. Hát nem költöztek ki, csak a szakpolitikák ösztönözték ezt. Kérdés, hogy alapszolgáltatás nélkül hogy várják az emberektől azt, hogy vidéken maradjanak? Persze, hogyha a pénzt a bankokba öntjük, akkor nem tudunk kórházakat fenntartani, a kettő együtt nyilván nem megy. Köszönöm, Desz képviselő a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindazoknak, akik dolgoztak jelentésen. Frakcióm nevében szeretném megköszönni Maria Pitenek a munkát, Pitenek a munkát. Azt hangsúlyoznám, amit Elizabeth Köstinger is már kiemelt, nagyon különbözőek a helyzetek Európában tagállamonként. Az agrárpolitika, a szociálpolitika jelentős mértékben tagállami hatáskörbe esik. A 90-es évek elején a német Bundestagban részt vettem a vonatkozó jogszabályok átdolgozásában, és akkor minden demokrata párt, demokratikus párt egyetértésével döntöttünk arról, hogy, a, hogy egy kötelező bért vezettünk bérminimumot a gazdálkozó nők érdekében, ugyanakkor ez bizony terheket is jelentett rájukra, hozzájárulást kell fizessenek ennek a vonatkozó alapba. És ha azokkal beszélek most, akik a 90-es évek elején panaszkodtak ezek a nők arról, hogy be kellett fizessenek az ablakban, nyugdíjalapokba, most örülnek annak, hogy nyugdíjat kapnak ebből, úgyhogy sokszor népszerűen az a döntés, ami később helyén vannak bizonyul. Fontos volt, tehát, hogy szociális biztonságot kapjanak a vidék, a mezőgazdaságban dolgozó vidéki nők. Ami pedig a, mez, a, a vidéki területeket illeti, mint mondtam, Európában nagyon sokféle ter, ö, szabály van, 1,7 csak a, a, a, a a munkanélküliség. Nem lehet mindig másokat károsztatni, helyben helyre kell tenni a, a helyben a, a, a gazdaságot, helyben kell intézkedéseket hozni, és nem Európától várni, hogy mindent rendezzen. Ahhoz, hogy a vidéki területeknek jövője legyen, és a lakosoknak csak akkor lehet, hogyha nők ott maradnak, akik hozzárulnak a annak ahhoz, hogy a parasztgazdaságok működjenek, és ezáltal a vidék gazdasága működhessen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, mert azt gondolom, hogy a kérdések többségét már felvetették az előttem szólók. Azt gondolom, hogy ami nagyon fontos ebben a jelentésben az, hogy képesek legyünk felmérni a nők helyzetét a falusi környezetben. Természetesen lesznek nagyon nagy különbségek a területek szerint, de vannak olyan problémák, amelyeket említettünk már a vita során is, amelyek közösek ezekben a térségekben. Ilyen például a munka és a magánélet összeegyeztetése, a fizetések közti szakadék, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, hogy a népesség helyben tudjon maradni. Tehát ezek azok a kérdések, amelyeket felvetünk, és képesek vagyunk felmérni, hogy hogyan néz ki a nők helyzete a falusi térségekben. Egyes hozzászólásokban felmerült a kompetencia kérdése is. Azt gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy az Európai Uniós intézményeknek is megvannak a maga hatáskörei, de a nők és a férfiak közötti esélyegyelőség az Európai Unió egyik alapértéke, és ezért olyan politikákat kell ösztönözni az Európai Uniós intézmények részéről is, hogy ezt az egyenlőségi elvet meg lehessen valósítani a nők és férfiak között. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament egy saját kezdeményezésű jelentésben kellene, hogy kérje és ajánlja a tagállamoknak azokat a kérdéseket, amelyek szerintünk fontosak a vidéki területen az egyenlőség megteremtéséhez. Ugyanis tudnunk kell, hogy milyen kapacitásaink vannak, milyen jogi keretek állnak itt rendelkezésre. Hogyha ajánlásokat küldünk a tagállamoknak azzal kapcsolatban, hogy milyen politikákkal lehet a nők és férfiak közti egyenlőséget a vidéki területeken megvalósítani. Azt gondolom, hogy ez is fontos, és ezt is meg kell jeleníteni a jelentésben, ahogy a két előadó már eddig is elmondta. És azt gondolom, hogy a többi képviselő is ilyen irányba menne majd el a módosítóival. Köszönöm szépen. Más nem kért szót. Így tehát az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok, hogy szólaljon fel, ha kíván részt venni ebben a vitában. Parancsoljon! Grazie, Presidente. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sokat nem fogok tudni hozzátenni ahhoz, ami már elhangzott. mivel a jelentés önmagában is kiváló, és a bizottság szolgálatai nagyon sok érvel egyet tudnak érteni, ami szerepel benne. Azt gondolom, hogy vannak szakpolitikai eszközeink, amelyek nagyon hatékonyá válhatnak, hogyha a tagállamok és a régiók ezt akarják. Úgyhogy nagyon is jogos felhívni a régiók figyelmét ezekre az eszközökre, különösen a vidékfejlesztési politika területén, ami egy sor nagyon érdekes lehetőséget rejt magában. A vidéken élő nők helyzetének a javítására, és arra, hogy a vidéki területek vonzóbbá válnak például az alapvető szolgáltatásokba való befektetésbe, képzés tekintetében, emberi erőforrások szempontjából, a fejlesztés szempontjából, ami a gazdaságokat vagy az üzleti vállalkozásokat illeti a vidéki területeken, illetve felhasználhatóak ezek arra is, hogy biztosítsuk azt, hogy a nőknek komolyabb tulajdonoga joga legyen, és ezt elismerjék. Ez mind összhangba hozható a vidékfejlesztési szakpolitikánkkal, és elnök úr, van egy álmom, ez kapcsolódik ahhoz, hogy a digitalizációval a folyamatokat tudjuk javítani. Azt gondolom, hogy a digitalizáció meg tudja változtatni a helyzetet a vidéken élő nők számára biztosított lehetőségek szempontjából. Tehát szerintem érdemes lenne erre a területre is odafigyelnünk, és zárásképpen a pénzügyi eszközök, elnök úr, amelyeket próbálunk kidolgozni, szerintem ezek nagy mértékben hozzá tudnak járulni a problémák megoldásához, például a hitelhez való hozzáférés problémájához. Köszönöm szépen. Dziękuję. W takim razie Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megkérem a két jelentéstevő asszonyt, hogy szóljanak hozzá. Először Szendre asszony. Bueno, pues creo que... Nos, nem tudok sokat hozzáfűzni, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzá szólt a vitához. Nagyon sokan eljöttek azt gondolom, hogy a jelentésben vannak olyan aspektusok, amelyeket már érintettünk ugyan, de el lehetne ezeket még mélyíteni. Azt várjuk, hogy nagyon sokan benyújtanak majd módosítókat a dokumentumhoz, és a magam részéről úgy vélem, hogy ennyit tudtam csak elmondani. Köszönöm szépen. Dziękuję pani poseł Petir asszony. Köszönöm, meg, és szeretném megköszönni minden képviselőtársamnak, aki részt vett a vitában a hozzászólásait, és várom a módosítókat. Arra is szeretnék rámutatni, hogy az Európai Vidékfejlesztési Alapban van egy alprogram a női gazdák számára ez nem került minden a teljes körű végrehajtásra. A program felhasználását illetően elmondanám azt is, hogy két előfeltétele van, a diszkriminálmányzaték és az egyenlőség kell megvalósuljon a program révén. Ekkor kap csak támogatást. És ez nem lehet a itt semmiképp se a férfiak kárára a végrehajtás, ha, mert meg kell valósuljon ez a két feltétel. Volt a, az EU hatáskörrel kapcsolatosan két felvetés, ez a kérdés. A szubszidatás elvének figyelembevétele fontos, és olyan, ha olyan területek, olyan nehézségek őket találunk, akkor itt ajánlások fogalmazódhatnak meg. Nyilvánvalóan nem lehet beavatkozni a tagállam hatáskörebe, nem is szélez, ám ajánlások megfogalmazódhatnak, ha akkor, hogyha problémákat érzékelünk, és helyén való ezek figyelmet kapnak, és témává válnak. Arra is szeretnék szólni, hogy vannak olyan módosítók, amelyek szerintem túlmennek a jelentés tematikus hatáskörén és határain, hiszen a ezek túl széles merítésűvé tennék a jelentést, elveszíteni a, a célzottságát. A kereskedelmi megállapodásaink vannak, vannak olyan delegált jogi aktusok, amelyek révén a környezetvédelem vagy az organikus gazdálkodás ide tartozik. Ha ezekkel is kitérnénk a jelentésre, ebben akkor nem célozná azt, nem követné azt a célkitűzést, amelyben fogan. A hatáskörek, a két szabadság hatáskörre tudnék meghatározni milyen témákkal foglalkozhat a jelentés. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak és gratuláltak a jelentéstevőknek. Köszönöm a vitát is. Úgy gondolom, hogy figyelembe tudjuk venni majd az összes eddigi sikert, az eddigi előre haladást. Az egyenlőséget már sikerült elérni, küzdünk a diszkrimináció ellen. Persze még előfordulnak esetek, de haladunk. a szakma természetéhez kapcsolódik az, hogy bizony azért néha vannak különbségek a nők és a férfiak feladatai között. Különböző szolgáltatásokat tudnak például a nők nyújtani a mezőgazdasági térségekben, és ezzel ki tudják egészíteni a jövedelmüket. Ez nagyon fontos, hogy a dokumentum felhívta erre a lehetőségre a figyelmet, és amint említették, a digitalizáció is óriási lehetőségeket rejt magában. Mm, hasonlóan a korábbi ö, eszmecseréinkhez szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon megváltozott a világ. Emlékszem arra, hogy édesanyám hogy dolgozott még egy 50 évvel ezelőtt a gazdaságban, ahhoz képest már a helyzet nagyon megváltozott. De a haladás mellett arra is hangsúlyt kell fektetnünk, hogy a hitelhez való hozzáférés és az oktatáshoz való hozzáférés javuljon. Végül szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje november 14. Azt hiszem, hogy nagyjából februárra sikerül majd elfogadnunk ezt a véleményt. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak a megjegyzésekért, a hozzászólásokért, és az elnökasszonynak is, hogy ezt az együttes ülést megszervezte. Köszönöm szépen!